Okay, colleagues, are people happy with... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Hát 9 eh, óra elmúlt 10 perccel, úgyhogy egyszerűen muszáj elkezdeni a munkát. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A 9-es napi rendi ponttal kezdjük ami egy szavazás, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok. Én voltam a vélemény előadója, korábbi üléseken már megvitattuk a témát, úgyhogy nem fogok túl sokat szólni erről. Egyet kivéve azok a módosítók, amelyekről eh, beszélni fogunk, a Trust Fund az elszámoltathatóság témájára vonatkozik, illetve a tagállami szervezetek elismerésére megpróbálunk, komprom, megpróbáltunk kompromisszumokat találni, és remélem, hogy a frakciók ebben tudnak majd támogatni. Rendben, először is egy próbaszavazást fogunk tartani, tehát teszt szavazás, a szavazást megnyitom. Lezárom. 17 képviselő van itt, eléggé kevesen, néhányan még hiányoznak, de remélem, hogy azért érkeznek menet közben. Úgyhogy akkor a kettessel kezdjük, mellette ellene tartózkodás elfogadva 17, mellette ellene tartózkodás elutasítva 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 18-as, nem 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20, 20, tehát 20, 22, 24 megegyeznek mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as, 31-es megegyeznek mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-33 mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11 és 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, a 37-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom, és elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, a 15-ösről a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És elfogadtuk. 16-os jön mellette, ellene tartózkodás, a 16-ost is ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítottuk. Elutasítottuk, ez egyértelmű. Most pedig akkor egy zárószavazás következik. A szavazást megnyitom. Név szerinti, új szabályok szerint. Mindenki szavazott? Most már mindenki, akkor lezárom. És elfogadtuk. Nagyon köszönöm, köszönöm kollégák az együttműködésünket, és ezt megküldöm akkor a Költségvetési Bizottságnak. Tízes napi rendi pont következik, társasági adóinformációk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közététele, a beszámolók átláthatóságáról szól. Elé szeretnél mondani valamit még a szavazás előtt? Elis Line. We just moved. Utána akkor szavazni fogunk rögtön, és a hatossal kezdjük. Mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom, és elfogadtuk. 48-as jön, mellette ellene tartózkodás elutasítva hetes mellette, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ez most már így jobb volt. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 50, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 8-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szerintem pont te szavaztál ellentétes, amit kellett volna. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Tehát elfogadtuk. Bocsánat, nagyon korán van, és túl sokat kell szavaznunk, úgyhogy igyekezzünk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Kérem, hogy mindenki jól emelje föl a kezét. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes jön. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás. Fogalmam sincs. Ellenőriznem kell a 11-est, a szavazást megnyitom. Lezárom, és elfogadtuk. Kedves kollégák, magasra emeljék a kezüket, mert szeretném látni a kezeket. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os illetve 60-as mondja az elnök asszony, nem, az okafogyottá vált, a 13-as jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor lapozzunk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-öst már elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 69 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 27 mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőrizzük, a 27-esről a szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezárom, és elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 28-ast, és a szavazást megnyitom. Szerintem elfogadtuk. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk csapat helyzet alakult ki. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 30-as mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, a 30-asról megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom és elutasítottuk. es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 38 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Elnézést, kikapcsolom a telefonomat. Hol is tartunk? 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30. Bocsánat, hol tartottunk? 39 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás. A 40-est ellenőriznünk kell, a szavazás megnyitom. Az hát, e, is... Lezárom. És elfogadtuk. Egy szavazattal. 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 4-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 4-est, a szavazást megnyitom. Lezárom, és elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös jön, ötös mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük az ötöst, a szavazást megnyitom. I think, yeah, Mr. David can come here. Has everybody voted? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, és elutasítottuk. 46-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most már csak egy van hátra, 47-es mellette. 47-es elnézést várnunk kell. Tehát 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. És most az egész véleményről fogunk szavazni. Nép szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálunk az Elinek. Eli azt mondtad, hogy szeretnél pár szót szólni így a végén. Tessék. Igen, köszönöm szépen, Linda. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az együttműködésért. Nagyon fontosnak tartom, hogy Deve Bizottságnak legyen beleszólása ebben a nagyon fontos dossziéba, ugyanis az országokra vonatkozó beszámolás szerintem az adókikerülés szempontjából a fejlődő országokban nagyon fontos. Nagyon fontos a fejlődő országok szempontjából ez a téma, és nagyon fontos lépésnek tartom ezt. Köszönöm szépen elnök, és most, hogy már nagy többséggel tudtuk ezt megszavazni, szerintem a közösségi médián is lehetne erről beszámolni, mert nagyon fontos kezdeményezésről van szó. Jön akkor a 11-es pont, a reziliencia, mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása. Én vagyok az előadó. Először is a szóbeli kérdésről fogunk szavazni. Tehát a szóbeli kérdésről itt három módosít, Tó érkezett Maria Hojbok részéről. Először a szóbeli kérdésről szavazunk, az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most magáról a kérdésről szavazunk. Nem név szerintivel? Mindegy, legyen név szerinti. Tehát a szavazás megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. És nagy többséggel elfogadtuk, nagyon szépen köszönöm. Most pedig akkor az állásfoglalásról szavazunk. A helyzet, hogy az állandó jelentéstevőnk Enrique dolgozott nagyon sokat ezen a szövegen, nem ilyennyira én, ez nagyon fontos vélemény, ugyanis igyekszünk nyomást gyakorolni a bizottságra, mielőtt a beszámolóját közzéteszi. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 részenkénti szavazás, első rész Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész jön. Mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 36-os, a szavazást megnyitom. Jó. Lezárom, és elfogadtuk. Jön az egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 46-ost, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom, és elfogadtuk. 47-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 48-asra szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom, és elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, a 49-esről szavazás megnyitom. Has everybody vote? Mindenki szavazott? Lezárom. És elfogadtuk. 50-es mellette, ellene. Tartózkodás, az 50-est is ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk. 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 55-ös részenkéti szavazás, első rész. Mellette, ellene tartózkodás. Muszáj ellenőriznünk, tehát az 55-ös első részéről szavazunk, a szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom, és elfogadtuk. Jön a második rész, 55 per 2, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 56 mellette, ellenőrizzük, tehát az 55 per 2-t ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, és elutasítottuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, de ez részenkénti szavazás elnézést. Első rész 60 per 1, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 60 per 1-est, a szavazást megnyitom. Has, has everybody voted? Mindenki szavazott, aki szeretett volna. Most már túl késő, ott a szavazólista, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. az economic violence kifejezés kimaradt. Erről szól a második rész. Tehát a második rész. Melyik volt ez? 60 per 2 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61. Nem, egyértelmű volt. Nagyon egyértelműen elutasítottuk elnézést. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 63-ast, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom, és elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hármas kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Az every voted. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 4 kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 73 Most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 74-es mellette. Ellene. Tartózkodás, azt hiszem, ellenőrizzük. Hadd lássam még egyszer, 74 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 75 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 75-öst. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 76-os mellette. Tartózkodás. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 76 osra megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 76-ról lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 77-est is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 24-est. Megítom a szavazást. Várom a szavazást, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 28-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene, tehát ellenőrizzük a hármas, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Szavazat egyenlőséggel a teljes állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, köszönöm szépen kollégák a támogatásokat, nem sokára következik a plenárison ez a téma. Most pedig témát váltunk és az üvegházhatású gázok kibocsátának a földhasználathoz, földhasználat megváltoztatáshoz és erdőgazdálkodáshoz való kapcsolódásáról szavazunk. A vélemény előadója Marcellesi úr kíván-e szólni valamit? Nem, nincs itt, és nem is küldött semmit, jó? Akkor kezdjük is a szavazást. Hatos módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a hetes módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 8-as mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 8-as módosítót, megnyitom a szavazást. Ugyanaz lesz valószínűleg a többség, de azért nézzük meg. Mindenki szavazott, aki akart szavazni? A nyolcasról lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, 40-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 40-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elutasítottuk kilences mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizhetjük a kilencesről. Szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. És elfogadtuk 13-9 arányban. Valószínűleg mindegyik ugyanez lesz majd. Tízes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a tizenegyest. Azt hiszem ugyanaz lesz az eredmény, de megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem, ezt elutasítottuk. Sok szoros eredmény van, 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12, 12 mellette, ellene, tartózkodás. Jó, ellenőrizzük a 12-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Aki szavazni akar, most tegye meg, lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom és elutasítottuk 14-es mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 14-est is, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és elutasítottuk 15-ös mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, a 15-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16 mellette. Ellene, Ugyanez ellenőrizzük a 16-ost. Mm, elektronikusan megnyitom a szavazást. Nem, nem, ez most más lesz. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva a 18 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 18-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-mal hmm, elfogadtuk, 19-es mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 19-est is, megnyitom. Megnyitom a szavazást a 19-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 20-ast, mellette Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a kettest, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 24 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a hármast, megnyitom a szavazást. Hármas, hármasnál tartunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva a négyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 26 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 27 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az ötöst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a vélemény egészéről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen Florán Mercelesinek. Kollégák, a szavazást ezzel lezártuk. Hogyha elhagyják a termet, kérem, azt csendben tegyék. Köszönöm. Kollégák, megvárjuk a jelentéstevőnket. Egy kicsit előre szaladtunk az időben, mert gyorsan lezártuk a szavazást.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 Hi, John coming. Colleagues, Kollégák, késik a jelentéstevő 10 óra 10 perc kör fog tud megérkezni. Azt javaslom, hogy 10 óra 15-ig függesszük fel az ülést, nélküle nem tudjuk elkezdeni, az emberek szétszélettek, a bizottság sincs itt. Jó, 10 óra 15-kor Egyébként a 15-ös napi rendi pontot, a ma délelőtti utolsót amúgy is kivettük a mai napi rendünkről, úgyhogy időnk van. 10 óra 15-ig felfüggesztem az ülést. Köszönöm.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 Okay, colleagues, Mr. Goins is now. Kollégák, itt vannak a felelősök, úgyhogy megkezdhetjük a következő napi rendi pontot. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét. Köszönöm, hogy a tolmácsok is türelmesek voltak. Következik tehát a 13. napi rendi pont az Európai Unió 2018-as általános költségvetése első eszmecsere következik. Az általános jelentéstevő a parlament részéről itt van? Igen, nagyszerű. Köszönöm. Köszönöm Muresán úr, hogy itt van velünk ma. A saját jelentéstevőnk Charles Görens is itt van, de először az általános jelentéstevőt hallgatjuk meg. Nagyon bonyolult a helyzet, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és meghallgathatjuk. Jó reggelt, kedves kollégák, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy fogadnak engem ma reggel. A lehető legkorábban szerettem volna beszélni a szakbizottság tagjaikkal, tagjaival a költségvetési folyamatban. Most abban a fázisban vagyok, hogy minden egyes parlamenti szakbizottságot meglátogatok, hogy a parlament általános politikai prioritásait megvitassuk, és meghallgassam, hogy a az egyes szakbizottságok felelősségi területein belül mik a legfontosabb prioritások. Hogy a, az egész költségvetési folyamat során ezt figyelembe tudjam venni egyrésztről, másrésztről pedig, amikor véglegesítjük a tárgyalásokon elfoglalandó pozíciónkat a tanácssal ősszel, akkor tudjam, tudjuk, hogy mely elemek lesznek a legfontosabbak az egyes szakbizottságok számára. Február elején az Költségvetési szakbizottságba bemutattam az iránymutatásokat, a fő irányvonalakat a 2018-as költségvetésre vonatkozólag, és ennek nyomán most mi előtt a bizottság május végén bemutatja a költségvetési tervezetét, mi a parlament is szeretnénk a fő iránymutatásunkat, a fő irányvonalainkat elfogadni. Márciusban Strasbourgban bemutattam a az előzetes elveinket, most pedig várjuk a költségvetés tervezetet május végén, és utána az álláspontunkat ki tudjuk erről adni. Véleményem szerint a következő évre a politikai prioritásaink a költségvetés tekintetében kettősek. Kettő kell, hogy legyen szerintem a legfontosabb. Az első a növekedés és a munkahelyteremtés, a második pedig az állampolgárok biztonsága. Mert meggyőződésem, hogy ezt várják tőlünk az állampolgárok elsősorban munkahelyeket, másodszorban pedig biztonságot. Úgyhogy korlátozott pénzügyi erőforrásainkat erre kéne költeni, hogy némi eredményt elérjünk. Az első területen növekedés és munkahelyteremtés, akkor tudunk jó eredményeket elérni, hogyha megerősítjük az Európai Unió gazdaságát, versenyképesebbé tesszük, Úgyhogy a kutatás, innováció, KKV-k, infrastruktúra területén a Horizont 2020, az Európai Rendszerösszeköttetési Eszköz, COSME, ifjúsági munkahelyteremtési kezdeményezés megerősítésével tudjuk ezt elérni. És most jön, ami talán önök számára érdekesebb, ez a bizot, az állampolgárok biztonsága. Ennek két komponense van, a belső és a külső biztonság. A belbiztonság szempontjából az EU-s ügynökségeket kell megerősíteni, amelyek a bel- és igazságügyek területén tevékenykednek. Ez persze az egyik olyan eszköz, ami rendelkezésünkre áll, az Európai Uniós ügynökségek. Bizonyára tudják, hogy a hármas címsor alatti erőforrásaink rendkívül korlátozottak, Úgyhogy a rendelkezésünkre álló eszközöket kell megragadni, az ügynökségek megerősítését szeretném látni, illetve a kísérleti projekteket szeretnénk folytatni a védelem területén. A biztonság szempontjából nagyon fontos az is, hogy közvetlen szomszédainkra összpontosítsunk, hiszen itt vannak a fő kihívások. A keleti szomszédság területén például, ahol azt látjuk, hogy egyre aktívabb az Orosz Föderáció, illetve a déli határainkon hogy óriási kihívások vannak, ide kapcsolódik a migráció és a menekült áradat kérdésköre is, amit az elmúlt két évben tapasztaltunk. A célunk az kell, hogy legyen, hogy fenntartható fejlődési céljainkat is el tudjuk érni a 2030-as menetrend keretén belül, de el kell ismernünk azt is, hogy a humanitárius segély legalább ugyanennyire fontos. Ahogy tudják, az Európai Unió és tagállamai fő donorok e területen. 0,7%-os GNI, amit a fejlesztésre szállunk, ez egy jó fejlemény, és ezért nagyon fontos elsősorban az, hogy a megfelelő finanszírozást, a humanitárius segítségnyújtás, fel, illetve a fejlesztési segítségnyújtás fölé föl tudjuk sorakoztatni 2018-ban is, jobban kell prioritásokat megfogalmaznunk, többet kell ugyanis elérnünk a rendelkezésünkre álló források felhasználásával. Ugyanebben a tekintetben ma délelőtt 11-kor a Költségvetési Szakbizottságban egy nyomonkövetési csoport fog összeülni a külső finanszírozási eszközök megvizsgálására, hogy feltárja, hogyan tudunk többet elérni a rendelkezésünkre álló eszközökből. Egy elem, ahol fejleményeket látunk, ez az EFSD, a Fentartható Fejlődés Európai Alapja. Ez talán az Európai Uniós fellépéseket a fejlesztés területén javítani tudja. 350 millió eurót fogunk az EFSD számára elkülöníteni a költségvetésből. A 2017-es költségvetési háromoldó tárgyalásokon tavaly ősszel azt mondtuk, hogy be fogjuk építeni 2017-től kezdve a költségvetésbe ezeket az összegeket, mihelyt megvan a jogi alap erre. Elnök azt mondja, is tudja, a DEVE AFET és a Költségvetési Szakbizottság együttes ülésén tegnap jóvá hagytuk ezt a jelentést, ami erre vonatkozik. Tehát mihelyt megvan a jogalap, a bizottság egy költségvetés módosítást fog benyújtani, ami mobilizálni tudja a 2017-es allokációkat. 2275 millió euróról van szó a plafon fölött. A, hár, a négyes, javítja magát az előadó, négyes fejezet ten belül. És ezután ezt 2018 esetében is el kell végeznünk. Bizonyára az FSD 2018-as összegei már be fognak kerülni az Európai Bizottság költségvetés tervezetében május végén ezt látni fogjuk. És hogyha a jogi alapot időben elfogadjuk, akkor az őszi trialóguson, egyeztető tárgyalásokon már meg tudjuk ezt tárgyalni, ellentétben a tavalyi esettel, amikor a jogi alap még nem volt helyben. Ezért van szükség 2017-es költségvetésünk esetében költségvetés módosításra. A 2014-20-as többéves pénzügyi keret felülvizsgálata, félidős felülvizsgálata most zárul le. Ez is további 20 millió eurót tett át a sürgőségi tartalékba. 280 millió euróról 300 millióra emeltük tehát ezt az a 7 évre. Ez jó hír. És bevezető szavaimnak lassan a végére érek, az alapokról szeretnék még pár szót szólni, a segélyalapokról. Bizonyára tudják, hogy a Költségvetési Szakbizottságban is láttuk már az elejétől kezdve, hogy szükség van ezen trust fundok létrehozására, de azt szeretnénk, hogy egységes legyen a költségvetés, és ezek világosan gyökerezzenek az Európai Unió költségvetésében, ezáltal biztosítani tudjuk a parlament jogait. Mi az Európai Unió költségvetéséből, ami elég szűkös, 1,118 millió eurót különítettünk el a madat alapra, 117 milliót ígértek a tagállamok, mindössze. Ez fenntarthatatlan helyzet, a hitelességünk forog kockán, hogy a tagállamok politikai vállalásait teljesítsék is. A Költségvetési Szakbizottság ellátogatott Jordániába és Libanonba tavaly májusban, és láttuk, hogy mennyire fontos azok a források, amik az európai költségvetésből érkeznek erre a terepre. Különösen az oktatás területén látok azt, hogy például a folytonosság, a kiszámíthatóság mennyire fontos. Áprilisban, májusban tudni kell az embereknek, hogy a következő tanévre lesz-e pénzük, amiből meg tudják fizetni a tanárokat, vagy berendezéseket tudnak vásárolni, stb. Úgyhogy a végrehajtásról is szeretnénk rendszeresen tájékoztatást kapni, ezen trust fundok esetében. Öttinger biztos úr pedig írt egy levelet nekünk a szakbizottságnak, kérte a parlamentet, hogy vonódjunk be azokba az ülésekbe, amelyek ezen szakbizottságok és irányító bizottságok irányító testületeit képezik. Ez egy jó gyakorlat lenne, mert tudnánk biztosítani a folytonosságot a parlament részéről is a munkában. Tehát nyitva áll előttünk az ajtó, hogy részt vegyünk ebben a munkában, és az utolsó téma, amiről beszélnék elnök, az ezek a kísérleti projektek. Azt szeretném, hogyha lehető legtöbbet finanszíroznánk, és annyira jó kísérleti projekteket, amennyire csak lehet. Ennek érdekében a következőképpen fogunk eljárni. Csak olyan kísérleti projekteket fogunk figyelembe venni, amelyeknek az előzetes felmérése az Európai Bizottság által már megtörtént. A korábbi években is hasonlóképpen volt, előzetes értékelésre minden kísérleti projektet, amit szeretnénk megvalósítani, el kell küldeni az Európai Bizottságnak. Május 30-a a határidő, ezután az Európai Bizottság pontozni fogja a kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket, és figyelembe veszi azt, hogy mit javasoltunk. Az összes árnyék eladóval és frakcióval együtt fogok működni, hogy összeállítsuk a kísérleti projektek listáját, hogyha keveset nyújtunk be. Az se jó, én azt szeretném, hogy elég sok legyen, mert a lehető legtöbbet és a lehető legjobbakat szeretnénk finanszírozni. Ezért bátorítom önöket is, hogy nyújtsanak be kísérleti projekteket, de ezeket előzetesen a bizottsághoz el kell küldeni előzetes értékelésre. És nagyon fontos, hogy csak azokat tudjuk finanszírozni, amelyek a vagy B osztályzatot kaptak a bizottságtól. Nagyon fontos tehát, hogy küldjék el a bizottságnak, és hogyha elég jó pontot a vagy B osztályzatot kapott a kísérleti projekt a bizottságtól, akkor nagyon valószínű, hogy a végső csomagba bekerülnek. Persze, egy kicsit kell majd egyensúlyoznunk a különböző területek, témák és szakbizottságok között is, de nagyon várom különösen ettől a szakbizottságtól azt, hogy nagyon érdekes kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket nyújtsanak be. Tehát május harmadikáig kell a bizottsághoz ezeket beküldeni előzetes értékelésre. Ennyit tőlem, elnök asszony, és nagyon nagy érdeklődéssel várom az együttműködést az egész év során a kollégákkal. Ez most csak a munka kezdete. Ezek tehát az általános politikai prioritások, növekedés, munkahelyteremtés és az állampolgárok biztonsága. Az önök szakbizottsága is nagyon fontos felelősségekkel bír e területeken. Először is azért vagyok itt, hogy meghallgassam önöket. Köszönöm. Thank you for giving us such... Köszönöm szépen, eh, Mareszán úr, és nagyon köszönöm azt is, hogy ilyen világosan számolt be a prioritásukról. Ma délelőtt szavaztunk a költségvetési rendeletről, a trust fundokról, és ehm, ez összefügg a költségvetési kérdésekkel, úgyhogy eh, nagyon sok kérdéssel kapcsolatban zajlik a gondolkodás. Most pedig Sárnak, a mi raportőrünknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet mondok az általános előadónak, hogy felvázolta a költségvetési keretet, amelyben meg kell szervezni majd a munkánkat. Ágazati szerepünk van ebben, és nagyon nagy elégedettséggel hallottam az általános költségvetési előadótól azt, hogy szeretné figyelembe venni a mi gondolatainkat is. A költségvetés politikai eszköz számokból tudja lefordítani a valóságba a politikai kötelezettségvállalásokat, hogyha vannak ilyenek. Úgyhogy a költségvetés végrehajtása során derül ki az, hogy a kérdéses politika az hiteles vagy nem. Ez az első megjegyzésem. A második, a költségvetés politikai orientációkon alapul. Ez nagyon fontos. Ezt megállapítottuk. Az Európai Uniónak az az ambíciója, hogy a béke szempontjából az első számú hatalom maradjon, de ehhez az is fontos, hogy elég kemények legyünk. Mert például az Egyesült Királyság kilépése meg fogja gyengíteni a költségvetésbe befizetett összegek mennyiségét, és nemzeti szinten az Egyesült Királyság szintén meg lesz fosztva nagyon fontos Európai Uniós forrásoktól. Azt is kell látnunk, hogy olyan költségvetésre van szükség, amelyben a sokszínűség, a résztvevők sokszínűsége tükröződik. A Lisszaboni szerződés arra kötelez bennünket, hogy koherens politikát gyakoroljunk, és ebben a keretben természetesen Fontos az, hogy a politika is koherens legyen, és minden érdekelt felet figyelembe vegyünk. A költségvetési hatóság szempontjából nagyon sok érdekelt fél van ott. Van először is az Európai Bizottság, aki kezeli az európai költségvetést, aztán ott vannak a nem kormányközi alapok, a fejlesztési alapok, akik a bizottság felé folyosítanak össz e, pénzeszközöket, az Európai Bizottság egy egységes keretet ad ezeknek, és egy fejlesztési ügynökségnek tekinthető ebből a szempontból. Több ügynökség van, ami egyébként hasonló szerepet játszik. Aztán ott van a 25 nemzeti költségvetés, és tegyük még ehhez hozzá fejlesztési alapokat, amelyeknek megvan a saját maga külön élete, ami nem mindig van harmóniában az illetékes kormányéval. Még akkor is, amikor a nemzeti kormányok és fejlesztési miniszterek ezen ügynökségeknek a fejlesztési ügynökségeknek a politikai irányát megadják, még akkor sem feltétlenül egy irányba haladnak. Tehát kell, hogy legyen egy politikai irányvonal, aztán meg kell, hogy legyen a megfelelő előirányzat, ezt meg kell szavazni. Ráadásul a több éves pénzügyi keret börtönében vagyunk, és ez nem könnyíti meg a dolgunkat. Tehát nagyon kicsi az a keret, amin belül mozogni tudunk. Hogyha nyomást akarunk gyakorolni a politikára, akkor nagyon fontos, hogy ebből a keretből ki tudjunk lépni, és minden résztvevő ugyanazért a célért küzdjön. Egy fejlesztési politika van, egy fejlesztési politika kell, hogy legyen, ezt írja el a Lisszaboni szerződés is. Egy irányba kell, hogy húzzunk tehát. Ráadásul ott van az Európai Beruházási Bank, ami szintén egy kormányközi szervezet. Ebben az esetben is nem lesz eszközünk, hogyha az Egyesült Királyság kilép, meglátjuk majd, hogy mi marad az Európai Beruházási Bankból ezután. Ez az a 2018-as költségvetés az utolsó előtti, amiben még 28 tagállama lesz az Európai Uniónak. A kötelezettségvállalásaink és a partnerországaink, akik elvárnak tőlünk dolgokat, az Egyesült Királyság után már csak 27 tagállamtól tudják ugyanazt elvárni, amit addig 28 nyújtott. Egyetértek az általános előadóval, hogy üdvözlendő a növekedés, a 28 millió eurós humanitárius segítségnyújtásra elkülönített emelés, de hát ezek csak morzsák. Ezek csak morzsák ahhoz képest, hogy milyen szükség mutatkozik a humanitárius és táplálkozási válságok finanszírozására. Öt ország ról fogunk ma beszélni, amelyekben konfliktus dúl, és ahol éhénység fenyegeti az állampolgárokat. Nem tudom, hogy hogyan tudunk ebből a kátyúból kiútni, hogyha a nemzetközi közösség és az, e- ennek részeként az Európai Unió nem tud több alapot mobilizálni. Folyamatosan romlik a helyzet, és tehetetlennek érzem magamat, úgy, hogyha nincs ennek megfelelően költségvetési reakció. És óriási drámák fognak bekövetkezni. Azt is meg kell említenem, hogy ez a költségvetés az első, ami a többéves pénzügyi keret második felébe esik. Ezért figyelembe kell venni azokat az információkat is, amit a, az első rész félidős felülvizsgálata során összegyűjtöttünk. Még egy veszély, amivel szembe kell néznünk, és azért javasolom a bizottságnak, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon, ez a költségvetés felhigítása. Ez ismétlődő jelenség, miért beszélek a felhigításról? Azért, mert mindenféle szektorokat belegyömöszölünk olyan címsorokba, ahova azok addig nem tartoztak bele. Például a klímaváltozás nagyon fontos, persze, de a fejlesztési költségvetést azt ne arra költsük, az máshonnan kell finanszírozni. Legyünk már a definíciókban egy kicsit szigorúbbak. Mi a fejlesztési együttműködés? Az nem bármi, hanem a szegénység csökkentése, a szegénység eltörlés és az emberi méltóságért tett lépések finanszírozása. Tehát legyünk nagyon szigorúak. És ö, ismételjük el, ahányszor kell, hogy mindig ugyanazokat a lépéseket kell ugyanabba az irányba tennünk ahhoz, hogy eljussunk valahová, és nem szabad, hogy a fejlesztési együttműködés előtt álló fenyegető jelenségek miatt engedjünk. Rengeteg specializált alap van, egy komplet galaxis, és ez is veszélyes, mert az európai politikából, a fejlesztési politikából most már mindent akarunk finanszírozni. Ezek a speciális alapok finanszírozhatók a bizottság részéről, az Európai Beruházási Bank részéről, a tagállamok részéről, a nemzetközi fejlesztési ügynökségek részéről, az Európai Fejlesztési Ügynökségből, de ki látja át ezt az egészet? Én magam is láttam, hogy a trust fundoknak a politikai prioritásai mennyire sokszínűek. És ráadásul nagyon fontos az, hogy a parlamenti kontroll nem valósul meg megfelelően. Ez problematikus és így a költségvetési prerogatívák kezdenek egy kicsit elveszni. Meg kell találnunk a kiutat, nem lehetünk naivak, de ugyanakkor azért meg kell említenünk a külvilág felé, hogy látjuk a problémát, és nem akarjuk hagyni, hogy így folytatódjanak a dolgok. Én a bizottság előtt Kifejteném azt, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság és a Parlament egységesebb legyen, és több világosságot, több átláthatóságot követeljünk. Itt pontosságra van szükség. Nem csak a számok tekintetében, hanem a kötelezettségvállalások és azok betartása tekintetében is. A kötelezettségvállalásokat tiszteletben kell tartani, és hogyha nem sikerül, ezen a szakbizottságon belül például 28 tagállam képviselőit meghallgatni, és megértetni velük azt, hogy az ő céljaikat, amiket ők is aláírtak, amikre mandátumot adtak az Európai Uniós tárgyalóknak, például Addis Adebában, akik utána ezen kötelezettségvállalásokat nem tartják be, nem csinálnak semmit annak érdekében, hogy a célokat elérjük, azok nagyon kevésé lesznek hitelesek. Nagyon határozottaknak kell tehát lennünk, és szerintem fontos, hogy a szakbizottságunk egységes hangon szólaljon fel. Egy kicsit be is idegesedtem így a végére, de remélem osztani tudják az érzelmeimet, és együtt fogunk küzdeni. very passionate. I remember Mr. Artui, the chair of budget, showed me Köszönöm szépen, eh, Charles. Létezik egy diagram az összes trust fundról, nagyon bonyolult eh, ez a kép, de ennek segítségével is próbáljuk meg jobban megérteni ezt a struktúrát. So, um, yeah, I think... But... Úgy tűnik, hogy ezt már senki nem látja át. Elnök, eh, rendben van. Hárman, Annelies Vantela és Francia Pejon kértek szót, Ventelül is. Litz ural kezdem. Illetve jó. Köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek, mert Charles Görens már a lényeges dolgokat elmondta a szakbizottságunk szempontjából, de azért néhány pontra én is szeretnék kitérni, és támogatom őt is. Nagyon. Az egyik pont az az, hogy minden áron el kell érni, hogy az államok, illetve a tanács a 0,7%-os vállalást teljesítsék. 20%-a ennek a legkevésbé fejlett országok felé kell, hogy áramoljon. 2005-ből származik ez a kötelezettségvállalás, 2015-ig kellett volna tiszteletben tartani és teljesíteni. Most már 2030-ról beszélünk, pedig 2015-ben sem történt meg, és pontos menetrendre van szükségünk, hogy végre garantálni tudjuk azt ebben az esetben, hogy ne csak egy papírkupac legyen előttünk, hanem esélyünk legyen arra, hogy ne érvénytelenítsük teljesen a céljainkat. És még egy pont, amit Charles Görens is mondott, az, hogy a cél az az, hogy eltöröljük a föld színéről a szegénységet. Látjuk, hogy van egy tendencia, ami egyébként érthető, hogy nagyon sok problémánk van, és ezért nagyon sok alapra van szükség, de a szegénység elleni küzdelemre vonatkozó alapokhoz nem szabad hozzányúlni. Nem szabad másnak a finanszírozására átcsoportosítani ezeket az eszközöket, például a fenntartató fejlődésre annak is kell, hogy legyen saját költségvetése, de a szegénység elleni költségvetés nagyon fontos. És látjuk a biztonság óriási problémáját, a migrációval kapcsolatos problémát. Ezt sem lehet, az ezzel kapcsolatos problémákat sem lehet abból a pénzből finanszírozni, amit a szegénység elleni küzdelem zsebéből rángatunk ki. Van egy politikai menetrendünk, a mi feladatunk az, hogy ezt megerősítsük. A politikai konzekvenciák ugyanis nagyon jelentősek. Még egy dolog, a céljaink ó, definíciójára rendszeresen vissza kell térni. Aztán, ahogy el is hangzott, és ezzel már dolgoztunk a korábbiakban is, a Brexit hatására vissza kell térnünk rendszeresen, és figyelembe kell vennünk a hatásokat, mert látni fogjuk, hogy lesznek olyan esetek az Európai Unión belül is, amely a fejlesztés tekintetében vezető szerepet vállal, hogy a politikájának a prioritásait át kell gondolnia. És még egy pont, erre is kitértek már az előttem szólók, az alapok és az alapok feletti demokratikus kontroll, amit a parlament gyakorol. Ezeknek a trust fundoknak persze általában megvan a maga létjogosultsága, de a minimum az az, hogy ez a szakbizottság, ha már költségvetéséhez hozzájárul, akkor költségvetési ellenőrzésében is kapjon szerepet. Tehát az Európai Parlamentnek költségvetési hatásköre kell, hogy legyen ezen alapok működése tekintetében. Frakcióm szempontjából ezeket a pontokat szerettem volna hangsúlyozni, és egyébként támogatjuk a jelentéstevő pontját. Um, Köszönöm szépen, Heidi Hautala. Köszönöm köszönöm az általános előadónak is, amit elmondott. Remek dolog, hogy most megvitathatjuk azt, hogy melyek azok az igazi kihívások, amelyekkel szembesülünk, és amelyekről az elmúlt években sok eszmecsere folyt ebben a szakbizottságban is. Számomra a legfontosabb annak biztosítása, hogy a költségvetést tényleg a Lisszaboni szerződés alapján fogjuk elfogadni, ez pedig a szegénység megszüntetése. Sok jogi eszközzel kapcsolatos javaslatok azonban eltérítik az alapokat a felé, hogy a migráció megállítására fordítsunk többet és szerintem ez egy félrevezető koncepció, a, hogyha a biztonságot így összekapcsoljuk a fejlesztési politikával. Hogyha a tanács és a bizottság felé akarnak menni, akkor növeljék meg eh, a eh, közös bel- és eh, külpolitikai politikára fordított forrásokat, hiszen ebből lehet katonai kapacitást fejleszteni és hasonlókat a fejlődő országokban. Viszont meg kell őriznünk a fejlesztési költségvetést, ezt a szegénység leküzdésére és a Lisszaboni szerződés céljainak a megvalósítására kell fordítani, a politikai célok megvalósítására. Az igaz, az, hogy a 0,7% felé már történt előrelépés, de egyik tanulmány sem bizonyította azt, hogy az ODA 2015-ben, hogy az ODA-nak a növekedése összefüggött-e a saját, a tagállami migrációval kapcsolatos kiadásokkal. Hát szerintem túl optimistán becsültük meg az ODA növekedésével kapcsolatos fejleményeket. E, mit Göresz úr mondott a trasszfándokkal kapcsolatban? Nos igen, a parlamentnek ki kell tartani a mellett, hogy egy koherens egységes költségvetésre van e, szükség a szegénység elleni küzdelemben. A szakbizottságunk délelőtt nagyon érdekes véleményeket fogadott el a trust kapcsolatban. Kérem az általános előadót, hogy ezeket majd nézze meg. Ugyanis a cél az, hogy több feltételt támasztanak a taszrandok felhasználására, annak érdekében, hogy a koherenciát, a hatékonyságot biztosítani lehessen. Az általános előadó beszélt a közvetlen szomszédságról is, igen, a, szerintem is a keleti partnerségre mindig túl keveset fordítottunk, de a világ legkevésbé fejlett országait ne játsszuk ki a keleti eh, szomszédos országokkal szemben. Jó lenne, ha nem eh, lenne soha ilyen helyzet. Kérenc eh, úr említette azt, hogy a humanitárius segélyre fordított költségvetés 29 milliós növekedése, hát nagyon szerénynek mondható egy olyan helyzetben, amikor látjuk, hogy különböző konfliktusból egyre több van, amelyek azután nagyon súlyos humanitárius válságba torkolnak. Persze a jelenlegi éhesség, éhezési katasztrófát kell Kelet-Afrikában, Szudánban és első helyen említeni. Mit tehetünk tehát? Eh, annak biztosítása érdekében, hogy a fejlesztési politikát visszavigyük a helyes vágányra. Ahogy Görenc úr is mondta, az Európai Unió a világon a béke és a fejlődés fő promótora, és nem szabad feladni ezt a helyzetet. Úgy járjunk, mint az Egyesült Államok, hogy a legszegényebbek kárára változtatjuk a politikát, és a Trump adminisztráció, a pont ugye a legszegényebb lányok, nők számára biztosított forrásokat csökkentette jelentős mértékben a reprodukciós jogokkal összefüggő költségvetési pénzek kurtításával, vagy megtiltásával. Köszönöm. Itt nézem a számokat, és 2,2 eh, milliárd eh, dollárt eh, látok itt a jemeni éhezés céljaira tehát a, a, a hatalmas humanitárius válságot, ha nézzük, mi nagyon kevés pénzt fordítunk még erre a segélypolitikánkban. Anéni, ahogyan látja, sajnos Rüvig úr nem tud ma itt lenni, és ezért én szólalok fel helyette. Csak nagyon röviden. Nagyon fontos, hogy a fejlesztési, fenntartó fejlesztési célok eléréséhez szükséges források rendelkezésre álljanak. Az ODA-t folyamatosan növelni kell, hogy a 0,7%-os célt elérjük 2030-ig. Ugyanígy eh, nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a privát eh, szektorra való együttműködés, KKV-k, családi vállalkozások bevonása révén Rübig szerint eh, új forrásokat lehet feltárni, és szociálisan felelős magán és állami szféra együttműködési konstrukciói is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ilyen modellek új innovatív finanszírozási módszereket is bevezethessenek. Köszönöm szépen, Alelic Ani. Az elődúrnak nagyon köszönöm ezt a betekintést, amit nyújtott nekünk, és hogy ilyen hamar elkezdte ezt a folyamatot, az általános elvek megvitatását. Nagyon pozitívnak tartom azt is, hogy a fenntartható fejlesztési célokat is megemlítette. E, több biztos is felelős ezért, e, Győrben is szó volt erről, de igazi tervet még nem látunk, e, aminek az alapján jobban tudnánk kommunikálni, hogy mit is akarunk, jobban el tudnánk magyarázni, miben állnak a fenntartható fejlesztési célok. A költségvetési tervezetből jól lát, látszana, hogy mi az a koherens következetes politika, aminek a céljaira felhasználjuk a költségvetést. Timmermans úr, Mogherini asszony és mások is eh, jelen voltak eh, ezen a megbeszélésen, de én szeretném azt jobban látni, hogy eh, hogyan tudunk szóhasználattal, talán címekkel, hogyan tudjuk világosá tenni, hogy a fenntartható fejlesztési célok, A, B, C, milyen célok mennyi finanszírozást kapnak. Én nagyon nagy fantasztikus feladat lenne, és egy áttörést jelentene ez a parlament számára, hiszen itt a parlamentben az SDG-ről, a célokról sokat beszélünk, de igazából kifelé ezt nem tudtuk kommunikálni. Köszönöm azt is, amit a 07 gal kapcsolatban elmondott. Ha eljutnunk eddig, az nagyon jó lenne. Persze kérdéses, hogy ez így lesz-e. A kollégáimhoz csatlakozom, igen, a szegénység leküzdése a legfontosabb fejlesztési cél, és eh, ez eh, természetesen ez összefügg a béke eh, biztosításával a, ennek a szakbizottságnak és más bizottságnak, például az AFET-nek a tagjaként én azt látom, hogy más költségvetési sorból kellene erre a célra forrásokat találni, tehát nem a fejlesztési költségvetés rovására. Azután a bizottsági cselekvési tervek kapcsán Ugye itt a, például a védelmi és a kutatási kiadásokat is el kell különíteni, vagy ezekről is már most beszélni kell, hiszen láthatóan ez, mind, ez a jövőben is egy nagyon fontos kérdés lesz, amikor megvitatjuk majd a jelentést. Elnök, köszönöm. A bizottságtól lévő kolléga a DG Epok részéről úgy tudom, hogy korábban el kell, hogy menni Panigálni úr van, van itt? Parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. Hát igazából nem sokat tudok hozzátenni ehhez, hiszen a 2018-as költségvetést még a e, biztos a kollégiuma el kell, hogy fogadja. De talán néhány észrevételt azért tennék. Mindenek előtt köszönöm az Európai Parlamentnek, és különösen a DEVE szakbizottságnak a folyamatos támogatást a múltban is, különösen a tavalyi költségvetési eljárás során sok támogatást kaptunk. A DEVE szakbizottság részéről nagy volt a nyomás, hogy a humanitárius e, célokra nagyobb, több forrást csoportosítsunk át, ezt végül is nem sikerült elérni, de az Európai Parlament ezt azért javasolta, hogy miután a válságok, különösen a szíriai válság egyre nagyobb méreteket öltenek, ezt valamilyen módon ellensúlyozni kellene. Reméljük, hogy 2018-ra ugyanilyen támogatás érkezik a parlament részéről, biztosak vagyunk abban, hogy a parlament továbbra is ezen az úton kíván haladni. A második megjegyzésem. Elhangzott, hogy a több éves pénzügyi keret félidős eh, eh, felvizsgálata során a is költségvetést eh, növelik. 28 millióval nő 2011-es árakon a sürgősségi tartalék, hát 218-230 300 millióra, de hát ez egy sürgősségi tartalék, amit az év során e, felhasználhatunk, e, csak ezt szeretem volna kihangsúlyozni. A Digi Defco képviseletében Ájk úr van itt. Köszönöm szépen! Tudok csatlakozni mindahhoz, amit elmondottak az EFKO részéről is. Azt gondolom, hogy a 2018-as költségvetés szempontjából nagyon fontos az, hogy a éves pénzügyi kerettel összhangban legyen. Nagyon kicsi a tartalékunk, a, a mozgásterünk, hiszen nap mint nap új igények érkeznek. Nagyon számítunk az önök támogatására, hogy megvédjük a költségvetést, a további kiegészítő igényekkel szemben, és a prioritásokat, a fenntartható fejlesztési célokat tiszteletben tudjuk tartani. Másik dolog, amire többen utaltak, ez a Brexit kérdése. Valóban úgy gondolom, hogy nagyon kemény lesz a helyzet, hiszen most is elküld, elköltjük az egész költségvetésünket. A Nagy, Nagy-Britannia azonban, ha kivonul, akkor a struktúrális alapok és a fejlesztésre ö, költhető összegek is csökkenni fognak. A fejlesztési, illetve a struktúrális alapokra kisebb teher fog nehezedni persze, de nem annyira. A negyedik fejezetet meg kell tehát védenünk, ez nagyon fontos. A harmadik dolog, amire utalnék, többször utaltunk ezekre a trust fundokra, az alapokra, amelyek nagyon jól tudnak teljesíteni speciális fellépések területén. Az Európai Bizottság rendszeresen szeretne jelentést tenni a költségvetési hatóságnak ezen alapok felhasználásáról és végrehajtásáról. Úgy gondolom, hogy az első jelentés, ha még nem is jelent meg, akkor nagyon közel áll ahhoz, hogy benyújthassuk. És ráadásul nagyon fontos az is, hogy a parlament a ellenőrző tanácsokban részt vegyen. Az meg van hívva ezekbe a csoportokba a parlament, és nagyon fontos, hogy delegáljon is tagot. Üdvözöljük azt, hogy haladnak a dolgok, és tegnap sikerült a szavazással a jogalap kérdését tisztázni. Elég gyorsan haladunk ebben a munkában. A 2018-as költségvetésre már hatályba fog lépni ez az új szabály. Erre vonatkozott egy kérdés is, illetve Nagyon fontos, hogy már a kifizetések is 2018-ban ennek alapján történjenek meg. Meg fog tudni ez valósulni, remélhetőleg ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Moresán úr kíván -e reagálni? Yes, of course. Igen, nagy örömmel. Röviden, hiszen nem akarom elvenni a képviselők idejét. Görensz úr, igen, teljesen egyetértek. A koherencia nagyon fontos, ezt láttuk ott helyben is, amikor ellátogattunk ezekbe az országokba, ott helyben kell, igen, Heidi Hautalának mondom, a szegénység ellen küzdeni. E, ide tartozik a lakás, e, az egészségügyi ellátás, az oktatás, az infrastruktúra, ezek a célok csak akkor valósíthatók meg, ha koherens a megközelítésünk. Azután itt van a trust fundok itt szeretnék világosan fogalmazni. A Költségvetési Szakbizottság eh, szerint eh, a következő módon jöttek létre ezek a trust fundok. Eh, nyomás alatt történt, ez sürgősen kellett lépni, lehet, hogy nem volt más választási lehetőség, de egyeteműen nem megfelelő és nem elégedettek azzal, ahogy a parlamentet bevonták ebbe a folyamatba a parlament jogait garantálni kell, meg kell őrizni a költségvetés egységét, és soha nem fogjuk még egyszer elfogadni, hogy a sajtóból értesüljünk arról, hogy a tanács és a bizottság az EU költségvetés, bizonyos forrásokat allokál, anélkül, hogy minket a költségvetését felelős intézményt bevontak volna ebbe. Tehát ez most már megtörtént, de mostantól rendbe kell hozni ezeket a dolgokat, jogokat, és soha még egyszer nem lehet, hogy a parlament jogai sérüljenek. Brexit. Nagyon fontos dolgokat mondtak el a képviselő Görenc úr is, és mások is. A 2018-as költséget és ugye miért én felelős vagyok, hogy teljesen világos, hogy a Brexit nem 2018-ban lesz, tehát ez nem befolyásolja ennek az évnek a költségvetését. 2018-ban az Egyesült Királyság teljes jogokkal és kötelezettséggel az unió tagja. Ezért nem eh, számítunk nagy költségvetési kihívásokra 2018-ban, de persze ezt tudnunk kell, hogy milyen keretek között eh, működünk és hát Nagy-Britanniával sajnos elveszítünk egy tagállamot, egy nettó befizető országot, egy országot, amely többet fizetett be, mint amennyit kivett az EU költségvetésből, ezért hosszú távú megoldást kell majd találnunk erre. A Költségvetési Szakbizottságban egyre nagyobb figyelmet fordítunk az unió saját forrásaira, hosszú távon ezt, ezt meg kell valósítani, ez az európai állampolgárokra nem ró terhet, de egy kiszámíthatóbb, hosszú távú költségvetést biztosítana az Unió számára, és fel lehetne kerülni ezeket az alkudozásokat a tagállamokkal, különösen, ha majd dönteni kell az új MFF-ről az EIB-re vonatkozó javaslatát is elhangzott. Igen, egyetértek önnel, a felső határtaplafont növelni kell, a nép párti jelentés, árnyékjelentéstevő eh, szerint 38 eh, millióra lenne szükség, ennyire kellene növelni ezt a plafont. Nagy kívás jelentenek a tanácssal folytatott tárgyalások erről. Összefoglalva, igen, vannak új prioritások a költségvetésben, amelyet a többéves pénzügyi ciklus kezdetekkor 2013-ban még nem láthattunk előre, de állandó folyamatos projektjeink finanszírozását nem fenyegeti veszély. Hautala, azt mondta, hogy közvetlen szomszédos országokra is koncentrálnunk kell, de hát nem szabad megfeledkeznünk, hogy a segítség megszüntetése egy általános nagy célkitűzés. Tehát igen, vannak új prioritások is, de nem szabad, hogy ez negatívan befolyásolja a már most folyó projektek finanszírozását. Az új prioritásokhoz új forrásokat kell találni. A parlament egységesen kell, hogy ezt világossá tegye a tanács felé. Hogyha az Unió több feladatot kell, hogy felvállaljon, akkor ehhez új pénzek, új források kellenek. És teljesen összhangban van azzal, amit Litz úr is elmondott. Kedves kollégák, ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Az én ajtóm egész évben mindig nyitva áll, önök előtt várom, hogy mondják el mindig a véleményüket a költségvetési eljárásról, hol vannak önök szerint a prioritások, és a bizottság számára világos, hogy milyen határidő a pilotprojektek és előkészítő intézkedésekkel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, ez teljesen összhangban van azzal, amit mi gondolunk. Charles Görens. Köszönöm, elnök hogy azzal kezdeném, hogy megállapítom, hogy mindannyian egyetértünk. A motivációs lettélbe ezt le lehet írni, hogy a nagy prioritásokkal kapcsolatban mindannyian egységesek voltunk. Állásfoglalás tervezetben tudjuk majd ezt a parlament elé terjeszteni. Vincent többször említette a nevemet, én is most említem az övét, hiszen a költségvetési allokációk 20%-a a legkevésbé fejlett országok felé kell, hogy irányuljon. Köszönöm szépen, hogy erre emlékeztetett, és egyetértek azzal is, ahogy pontosított néhány kérdést amelyeket én nem tudtam már mélységben kifejteni. Hegyi Hautala emlékeztetett arra a nehézségre, hogy a biztonsági szervezetekkel kapcsolatban hogyan tudjuk finanszírozni ezek működését a költségvetésből. Azt hiszem, hogy érdemes lenne egy kicsit rendet tenni ezen a területen. A biztonság kérdése sokkal nagyobb, mint a rendőri vagy katonai fellépés kérdések kérdése. Hozzátartozik a szociális élelmiszerbiztonság. És ezek a területek viszont már a mi kompetenciánkba tartoznak, és ezeket a legkisebb skrupulus nélkül a, költség, a mi költségvetésünkből kívánják finanszírozni. De az elnyomó vagy fegyveres szervezeteket, akik szintén a biztonság kérdéséhez tartoznak, viszont már nem finanszírozhatják a mi költségvetésből. A konfliktusok egyre inkább nemzetközivé válnak, és nem országon belüli. A belső konfliktusok, illetve a szegénység endémikus, úgyhogy mindig oda kell figyelnünk arra, hogy a biztonság érdekében legjobban úgy tudunk fellépni, hogyha a szegénységet eltöröljük. Az előreláthatóság kérdése, ez is nagyon fontos. Például az AIDS elleni, tuberkulózis és malária elleni küzdelem alapja középtávon próbálja megoldani a problémákat. A legsokszínűbb forrásokból finanszírozzák, tagállami, Bill Gates, alapítványok, magánalapítványok, civil szervezetek, Európai Bizottság. Hogyha csökkentjük a finanszírozást, akkor halára ítérünk ezzel egy sor olyan embert, akit most például kezelnek az általunk finanszírozott eszközökből. Ezért nagyon fontos, hogy az, a, az kiszámíthatóság megmaradjon. A másik többi kollégájának is köszönetet mondok, nagyon határozottan próbálta védeni a 0,7%-ot, remélem, hogy ezt el tudjuk érni minden területen, és ez egy határvonal tud maradni nekünk a adó tárgyalások során az Európai Bizottság és Tanácsa szemben is. Én a tárgyalások végéig nagyon határozott kívánok maradni, erről biztosíthatom önöket. Anne Leeds pedig ugyanebben az irányban fogalmazta meg a hozzászólását, meg kell győzni az egyes országok, remélem az ő országának a politikai hatóságait is sikerül meggyőzni erről. A választási rendszerbe akar beépíteni biztosítékokat, ebben támogatjuk, és végül a Brexitről érdemes lesz majd erről beszélni, hogy mikor nyújtsunk be javaslatokat. Persze nem akarjuk ki és a tárgyalókat zavarba hozni, de nagyon fontos, hogy készen álljunk az elképzeléseinkkel és a parlament hozzáállása megfelelően struktúrát legyen, és eléggé fegyelmezetten tudjunk fellépni a tárgyalások során. Mikor az e Egyesült Királyság kilép, nagyon komoly finanszírozási problémánk lesz, nem csak a fejlesztési politika területén, ami abból származik, hogy az Egyesült Királyság részéről kisebb hozzájárulás fog érkezni, hanem minden területen, amely költségvetési finanszírozásból kapja a pénzt, ahol az Európai Unió kedvezményezettjei az európai költségvetésből kapnak pénzt. Tehát ez minden területre, minden politikára, a közös agrárpolitikára, a strukturális alapokra, a fejlesztési és humanitárius támogatásra, mindenre kifoghatni. Az Európai Bizottság említette, hogy az álláspontunkat tudja támogatni, és bízom benne, hogy ez szakbizottságunk az Európai Bizottsággal együttesen kiállva meg tudja állítani a tanács csökkentési igényeit. Várjuk akkor a tárgyalások eredményeit. Köszönöm, Sár, kedves kollégák! A kísérleti projektekkel kapcsolatban jövő hét a határidő, tehát a következőt fogjuk tenni, megküldjük a koordinátoroknak ma vagy holnap a lényeget, felkérjük őket arra, hogy a projekteket küldjék el, hogy tiszteletbe tudjuk tartani a határidőket, sőt, a kollégákat arra is kérjük, hogy a projekteket is küldjék el, amelyeket a bizottságnak meg kell vizsgálnia. Jó, támogatható projekteket küldjünk nekik, Tehát erre szeretnék mindenkit megkérni, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy jó projektekről legyen szó, ne pazaroljuk, ne pocsékoljuk a bizottság idejét. Szerintem jó lenne, hogyha a kísérleti projektekből lenne legalább néhány jó, igazán támogatható projektünk. Majd Miután a bizottság május végén beterjeszti a költségvetés tervezetet, szakbizottságunk egy levelet küld az, a Költségvetési Bizottságnak, jelentéstevőn Görenc úr pedig javaslatot tehet erre a levélre, amit aztán a koordinátorok fognak megszavazni, ezután pedig elkészül a vélemény. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, Marasan úrnak pedig köszönöm hogy eljött hozzánk, biztos vagyok benne, hogy a hosszú folyamat vége előtt fogunk még találkozni. Kedves kollégák, rátérünk akkor most a 14-es napi rendi pontra, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz. Ez egy jogalkotási vélemény, amelyel a mi szakbizottságunk reagál a bizottság azon javaslatára, amely arra vonatkozik, hogy az úgynevezett ICSP, tehát a stabilitáshoz és békéhez hozzájáruló eszköz létrehozására vonatkozóan reagáljunk. Mi vagyunk az illetékes szakbizottság, megerősített együttműködés lesz a két bizottság között. Mi ezt azért akartuk az AFET-tel egyébként, az 53 plusz szabály értelmében. Vajrenen úr kitűnő jelentéstevőnk fogja most ezt a jelentést bemutatni nekünk. Köszönjük szépen, Linda, illetve köszönöm, Linda. Nem tudom, hogy egyszerű téma ez, vagy sem. Vannak azért kételjeim ezzel kapcsolatban, ha legalábbis jól értettem, amit te javasoltál. A bizottság egy javaslatot tett, az az elképzelés, hogy egy új cikket illesztenek be, amely lehetővé teszi az Unió számára, hogy rendkívüli körülmények esetén kiterjeszte támogatását a partnerországok katonai szereplőinek kapacitásépítésére, különös tekintettel a fenntartható fejlődés, valamint a békés és inkluzív társadalmak megvalósításának fő céljaira. Az illetékes bizottság az a FET, Danzsan a jelentés készítője ott, a Nelaszak bizottságnál. A vélemény tervezetemben javaslataimat arra korlátoztam, hogy öt módosító indítványban fogalmazzam meg a véleményünket, a, jel- a véleménytervezetben a legfontosabb a négyes módosító indítvány, amelyel arra törekszem, hogy garantáljam egy új rendelkezés útján, hogy a kapacitás építési fellépést úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a hivatalos fejlesztési támogatás OECD dak által meghatározott feltételeinek. Tavalyi év február 19-én fogalmazták ezt meg, az odával, tehát a hivatalos fejlesztési támogatással kapcsolatban is születtek eh, nagyon konkrét megfogalmazások. Tehát ezt a záradékot azért szerettem volna beépíteni a szövegbe, mert ezáltal a DCI rendeletben szereplő megfogalmazást igyekeztem alkalmazni, amely az EU fejlesztési eh, politikájának az alaprendelete. Felmerülnek egyébként aggályok az elszámoltathatóság és átláthatóság tekintetében, ami az eredetet illeti, tehát azon források eredetét, amelyeket kapacitásépítésre használhatnak fel, törékeny és konfliktusra hajlamos országokban, mint például a fejlődő országok. A véleménytervezet ezért emlékeztet arra, hogy az unió fejlesztési politikájának fő célja a szegénység csökkentése, majd megszüntetése. Vannak kételjeim továbbá azzal kapcsolatban, hogy eh, mi is a feladatunk, itt most arra a te- jelentés tervezetre gondolok, amelyet Danzsan úr készített, ezt tegnap kaptam meg, tehát javaslatát már megfogalmazta az a FECAK bizottság számára, és most nagyon radikális változásokat javasol a bizottsági javaslathoz képest. A bizottság ugyanis jogosan azt javasolja, hogy korlátozott finanszírozást alkalmazunk a katonai tevékenységek vonatkozásában, kivételes helyzetekre korlátozza ezeket. Danzsan úr viszont azt javasolja, ahogyan mondtam, eléggé radikális változtatások útján szeretné módosítani a bizottság módosítóját. A hármas módosítóban a kivételes szót a konkrét szóval szeretnénk helyettesíteni. Nyilván a kivételes szó az erősebb, a konkrét, specific szó viszont sokkal tágabb értelmezést tesz lehetővé. Azután ott van az ötös módosító indítvány, ahol Danzsán úr szeretné a fejlesztés szót kivenni a szövegből. A bizottság szövege azonban azt mondja, hogy a támogatásnak különösen kapacitásépítési programokra kell vonatkoznia a biztonság és a fejlesztés területén. Danzsán úr itt a fejlesztés szót szeretné kivenni a szövegből. Aztán ott van a 7-es és a 8-as módosító, amelyek gyakorlatilag a bizottsági javaslat lényegében foglalkoznak. A bizottság javaslatában hangsúlyozza, hogy a kivételes körülmények, amelyeket az egyes bekezdésben említ, ezeket egy akkumulatív módon kell értelmezni. Ez azt jelenti, a hármas bekezdésben esik szó erről az A és B pontban, tehát ezeket együttesen kell értelmezni, és mindkettőnek teljesülnie kell. Danzsán úr viszont azt javasolja, hogy az A pont végén az and és szót inkább a vagy szóval helyettesítsék. Továbbá a B pontban szeretné megváltoztatni a szöveget. A bizottság azt javasolja, hogy ahol konszenzus alakul ki az érintett ország és a nemzetközi közösség között és vagy az Európai Unió között, és a többi, és a többi, Danzsán úr viszont a nemzetközi közösség szavakat szeretné kivenni a szövegből. Tehát, ha elolvassuk ezt a szöveget egészében, akkor Danzsán úr javaslata szerint lehetséges lenne az, hogy a finanszírozást, az eszközből származó finanszírozást olyan körülmények között lehetne felhasználni, ahol csak akkor, hogyha konszenzus alakul ki az érintett ország és az Európai Unió között. És azt gondolom, hogy ez nagyon radikális változás, amit Dánzsan úr javasolt. Természetesen a véleményünkben a fejlesztési politikára kell összpontosítanunk a rendelet vonatkozásában, várom a módosítókat az egyes frakcióktól, és természetesen nagyon szívesen tárgyalok majd az árnyék jelentéstevőkkel a véleményünket illetően. Nagyon-nagyon óvatosan és körültekintően kell átgondolnunk azt, hogy mit szeretnénk a véleménybe beemelni, és hogyan próbáljuk majd meg befolyásolni az AFED bizottság álláspontját a végleges jelentéssel kapcsolatban. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, nyitó nyilatkozatként, és természetesen most várom az önök észrevételeit, és nagyon várom a szoros együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel. Elnök, köszönöm szépen! Hát valóban az afet való együttműködés mégsem lesz annyira könnyű, mint gondoltam. Venter úr, parancsol először. Köszönöm, elnök. Megint csak Ponga úr nevében szeretnék szólni. Eh, Ponga úr, a néppárt árnyék jelentéstevője. Először is szeretnék köszönetet mondani a vélemény szerzőjének a munkájáért. A biztonságfejlesztés közötti összefüggés a DEVE napirendjén már előkelő helyen szerepel több éve most pedig prioritássá vált frakciónk számára. A biztonság és a fejlesztés valóban függetlenek egymástól, és csak üdvözölhetjük a bizottság azon javaslatát, amely megerősíti a kapcsolatot e kettő között, és áthidalja a biztonsági és fejlesztési politikák közötti hiányosságokat. Az új eszköznek a lehető legambiciózusabbnak kell lennie azért, hogy biztosítsa külső, külügyi tevékenységünk hitelességét, illetve a fejlesztési tevékenységeink hatékonyságát. Ponga úr természetesen a véleményhez bizonyos módosítókkal fog hozzájárulni, és nagyon szívesen dolgozik együtt, szorosan együttműködve a jelentéstevővel ezen az anyagon. Köszönöm. Ennél köszönöm, Anni Litz. Köszönöm szépen. Németül fogok beszélni. Tehát köszönöm a munkát az előadónak. Ezzel a témával kapcsolatban én többszörösen is érintett vagyok, mert az AFED-ben, a külügyi szakbizottságban is tag vagyok, és a devében is. Ezért külpolitikusként, aki biztonságpolitikai kérdésekkel is foglalkozik, látom annak a szükségességét, hogy bevezessük ezt a jogi eszközt. Viszont a pénzügyi konstrukcióról szólva, azzal nem értek egyet, hogy pontosan, ugye az előző napi rendi pont kapcsán beszéltünk a fejlesztési politika jelentőségéről és a, ezzel kapcsolatos költségvetésről, tehát hogy most a költségvetési uh, a fejlesztési célú költségvetés egy részét áldozzuk fel. Ezt nem lenne szabad megtenni, egy új költségvetési sorra lenne szükség, és érdekes módon ezt Németország eh, megtalálta. A Védelmi Minisztérium a 10 eh, mintegy 100 milliót tudott elkülöníteni biztonsági instrumentumként, security instrumentként, hát a Németországban ezt máshogy nevezik egy kicsit, itt de gyakorlatilag biztosítási célú eszközökre van szó a válság elleni küzdelem erősítése céljából. És itt erre appellálok, ezt szeretném kérni itt is, hogy egy új költségvetési sort biztosítsunk, mert a költségvetés, nem szabad a fejlesztési költségvetés ből átcsoportosítani ezeket a forrásokat. Ugye már láttuk, hogy mi történik, mikor fejlesztéssel foglalkozó civil szervezeteket felkészítünk szemináriumok során arra, hogy hogyan tudnánk jobban együttműködni. Hát sok kezdeményezés van, amit lehetne erősíteni, de ezt, mint mondtam, nem a fejlesztés politikából kell elvenni, hanem egy új költségvetési sort kell létesíteni. Néhány pontosításra is szükség van, itt a bizottság, az OECD, kibővítette a biztonsági standardokat. A kérdés az, hogy mi ezt itt miért nem tettük ugyanígy, amikor ezt a kapcsolatot megteremtettük. The colleagues wish to take the floor. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki hozzá akar szólni? Nekem lenne azért néhány kérdésem a bizottsághoz ezzel a dossziéval kapcsolatban pontosítsuk azt, hogy egészen pontosan mennyi pénzt tartalmaz ez az eszköz, és a költségvetésbe honnan fog bekerülni ez a pénz. Ez lenne az első. A következő, és mindig elmondta a bizottság már több alkalommal, az Európai Bizottság kért bizonyos módosításokat, és a fejlesztési alapokkal kapcsolatban, amelyeket az új DAC szabályok szerint eh, nem tudom, hogy mi lesz az, ami ide tartozik, és sem, ugyanis egy csomószor azt hallottuk, hogy eh, nem lesz semmi gond, mert ez majd kivételes lesz, stb. Úgy látszik, hogy az AFED bizottság nagyon radikális javaslatot terjesztett be, a tanács álláspontja érdekelne. Nyilván a tanács most nincs itt, de azért szeretném, hogyha a bizottság képviselője beszámolna erről. Itt van az igazgató helyettes, úgyhogy akkor neki adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy nagyon konstruktív és hasznos véleményt alakított ki. Az AFET javaslatával kapcsolatban nem tudok nyilatkozni. A tanács álláspontját mi támogatjuk, ahogyan tudják, úgyhogy az AFED állásponttal kapcsolatban majd még fogunk szólni néhány szót, de először is két-három szót beszélnék a hátterről, még mielőtt rátérek a nagyon konkrét kérdésekre. Ahogyan tudják, ez a javaslat az Európai Tanács kéréséhez vezethető vissza. 2013-ban kérte a bizottságot, hogy egy olyan eszközt hozzon létre, amely tulajdonképpen azt a célt szolgálja, amit eh, itt látunk most az asztalon, a bizottság az ICSP-hez egy nagyon apró módosítást javasolt, pontosan azokra a pontokra kiterjedve, amelyeket Váriene úr is említett, ugyanis az eszköztárunkban volt egy hiányzó elem a biztonság és fejlesztési eszközök tekintetében, és pontosan a biztonság és a fejlesztés közötti hiány áthidalásáról szerettünk volna foglalkozni. Az OECD iránymutatás módosítása nyilván nagyon sokat segített, de az OECD iránymutatását nem arra találták ki, hogy szakpolitikákat dolgozzanak ki, a szak, tanács is ezzel foglalkozik, Tulajdonképpen mi most itt egy a jogalkotási javaslat területére léptünk, azonban azok a dolgok, amelyeket megvalósíthatónak tekintünk az ICSP tekintetében, meg kell felelniük a DAC-nak, Azonban az ICSP-t nem a DAC-nak megfelelő eszközként dolgoztuk ki, a DCI rendeletben megvan ennek a jogalapja, tehát az ICSP-vel kapcsolatban, ami a DAC-nak megfelel, az FBI-tól érkezett kollégám fogja majd elmondani. Ami a stabilitás és a béke területét illeti, ahol természetesen a katonai eszközökkel nem avatkozunk be, hanem civil eszközökkel, ott a dolgok megfelelhetnek a DAC-nak, és kapcsolódnak is a fejlesztéshez. Ezért a továbbiakban is azt gondoljuk, hogy nagyon hasznos és nagyon szükséges kibővítése ez az eszköztárnak, és nagy mértékben támogatjuk Várinen úr javaslatát. Az egyetlen pont, ahol mi nem tudjuk támogatni, az az, hogy minden, ami az ICSP keretében zajlik, a DAC-nak kell megfeleljen. Ezért nem mehetünk ennél tovább, az új 3-as, 3A cikk is a DAC-nak megfelelő, de egy olyan követelményt nem fogadhatunk el, hogy mindenképpen az legyen. Ezt előre persze nem tudjuk, és ezt akkor fogjuk látni, amikor a műveleteket kialakítjuk, kidolgozzuk, hogy azok vajon a DAC-nak megfelelőnek tekinthetők-e vagy sem. Úgyhogy jelen pillanatban egy határvonalon vagyunk, nem a fejlesztés határvonalán. Az új fenntartható fejlesztési agendával a fejlesztés meghatározását kibővítettük, és a békés és fenntartható társadalmak elősegítését is tartalmazza az új európai konszenzusról, amikor beszélünk, akkor határozzuk meg ezt a szakpolitikát, és gondolkozunk el erről, tehát a biztonság a fejlesztésnek valamilyen módon a részévé válik, ezért itt Bizonyos dolgokat megtehetünk ezzel az eszközzel, amely hozzájárul a fejlesztéshez, és a fő célnak mindenképpen a fejlesztésnek kell lennie. Ezért úgy gondoljuk, hogy tiszteletben tartottuk azt a szakpolitika iránymutatást, amelyet kaptunk, ami a konkrétabb pontokat illeti, amelyek elhangzottak e módosításra fordított forrás, mi 100 milliót gondoltunk a fennmaradó költségvetési időtartam több forrásból fog ez érkezni, és ez azt mutatja, hogy nagyon, e, hogy egyértelműen a határvonalon vagyunk a KKBT-ből, a szomszédsági eszközből, a tartalékból, illetve a fejlesztési eszközből nagyjából egyenlő arányban. Ez azt jelenti, hogy először is nagyon kevés fejlesztési pénzt teszünk bele, és több mint észszerű azt várni, hogy a többi fejlesztési pénz megfelel a DAC-nak, tehát nem fogjuk elterelni a fejlesztési pénzeket a DAC-nak nem megfelelő célokra ebben a tekintetben. Remélem, hogy sikerült az ön kérdését megválaszolnom. Szerintem nagyon egyértelmű ezzel kapcsolatban az irányvonalunk, és kollégámnak fogom megadni a szót az FBI-tól, hogy tudjuk, hogy az ICSP-vel kapcsolatban mit szeretnénk elvégezni, és hogy a DAC-nak való megfelelőség hogyan zajlik. Igen, elnök asszony, az ICSP nem szigorúan kell megfeleljen a fejlesztési támogatási kritériumoknak, azonban az ICSB tevékenységei finanszírozásának mindegy 90%-a megfelel ezeknek a követelményeknek, tehát a DAC követelményeknek. Van egy projekt azonban, amely nem az ODA-nek felel meg, ez pedig az EBS e együttműködés Ukrajnában. A monitoring missziót keretében a monitorok a következőt tették, hogy a stabilitást igyekeznek elősegíteni a régióban, de ez nem kifejezetten az ODA-nek megfelelő tevékenység. Tulajdonképpen a javaslat lényege a partnerországok fenntartható fejlesztése, és ahogyan a kolléga is elmondta, ez a javaslat egyértelműen szétválasztja, ugyanakkor a hiányosságokat igyekszik áthidalni, amelyek az eszköztár egyes elemei között állnak fent, ugyanakkor viszont egyértelműen a kivételes körülmények kerülnek az előtérbe. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Még egy kérdésem lenne, egy példát. Ukrajnát említette, a jelenlegi eh, eszközzel valósul ez meg, ugye? Tehát ez egy kicsit eltérő, ugyanis most önök egy új eszközt javasoltak. Tehát most valami újat szeretnének ezzel az új eszközzel elérni. Hogyha a DCI 25%-át veszük figyelembe, akkor az arra vonatkozó szabályok vonatkoznak erre is, tehát hogyha a bizottság egyik zsebéből ezt kivesszük és áttesszük, akkor a DCI rendelet vonatkozik erre? Ezt fogják alkalmazni, nem? Úgy tűnik, hogy nem. Értem én, hogy milyen probléma van itt, de valamilyen megoldást kell majd találnunk, ugyanis azok a tagállamok, amelyek az ODI-nek jelentenek, azt mondjuk, hogy igen, ezt a pénzt odaadtuk, ez ODA, de hogyha azt kiveszik onnan, akkor ők az ODA-be hogyan tudják maguk beletenni, Sárgörenz. Egy kérdést szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz. Nem tudom, hogy az ukrán példa a legjobb példa-e, hiszen a differenciáció elvével kapcsolatban egyetértünk, és Ukrán egyébként szeretne az Európai Unióhoz közeledni, és egy ponton tagá válni, mi a biztonság? Van egy megelőzési, egy elnyomási oldala, és vannak olyan országok, amelyek a fejlesztéssel kapcsolatos publikációikban nem hajlandóak ebbe olyan fellépéseket belevenni, amelyek egyébként a Fejlesztési Bizottságnak a, a céljaival mm, meg harmóniában vannak, de a statisztikáikban nem hajlandóak ezeket nyilvánosságra hozni, például Svájc ilyen. Hogy milyen Persze nem kötelesek mondjuk a menedékkérelmekkel kapcsolatban bizonyos konkrét adatokat a statisztikáikban szerepeltetni, de a fejlesztési bizottság szempontjából nagyon fontos lenne, különben abszurd helyzetbe kerülünk. Például, hogyha államadóság eltörléssel próbálunk segíteni, az nem biztos, hogy a fejlesztési célokat szolgálni fogja. Hogyha mondjuk egy milliárdot Mobutónak kölcsönadunk, egy eurót sem fog abból visszatenni, visszafizetni, az zsebre teszi az egészet. Leopárd foltjai nem, válasz, nem fognak megváltozni. Tehát így e, nem tettünk, hiába költöttük ezt az egy milliárdot, nem tettünk semmit Kongó fejlesztéséért. Politikai döntéseket kell hoznunk. Mielőtt Weiner úrnak adom vissza a szót, ezt a pontot tudná pontosítani, hogyha Anili, Anili, ja, kért még egyszer szót. Jó, parancsoljon. The question, uh, a brought... Németországi példa. Ugyanannyi pénz akár még több is van elkülönítve a német biztonsági eszközre. Ha jól látom, most van egy új biztonsági eszközökre vonatkozó költségvetési sor. A német parlament ezeket fel is sorolja. A határellenőrzés tartozik ide például, és felsorolja azt, hogy a kormány hogyan ruház be ezekre a területekre, a biztonság területén. Persze azért, hogy tovább tudja fejleszteni a helyzetet. Szerintem jogos lenne egy új költségvetési sort létrehozni. A koherens politika nem azt jelenti, hogy egy maga, egy politikai sor kell ehhez, a különböző minisztériumok nem akarják ezt. Például a fejlesztési minisztérium Németországban nem akarja, hogy legyen egy ilyen költségvetési sor. A külügyminisztériumnak teljesen mindegy. Egyébként ezt meg is tudom érteni. De ha lenne egy fejlesztési politikai sor, akkor az egy jó megoldás lenne. És akkor nem kellene leragadni annál a kérdésnél, hogy ez a DAK által meghatározott kritériumoknak megfelele vagy nem. Igen, Anni Leeds pontjára visszatérve, óriási problémákról van szó. Hogyha a DC-ből 25 milliót kiveszünk, az emberek azt érzik, hogy most már valami másról van szó. Ez egy kicsi összegnek tűnik így elsősorban, és akkor az EU hogyan fogja ezzel az ODA-t elérni? 0,7% a célunk. Hát ez az első dolog, ami hét hónappal ezelőtt felbukkant bennem, hogy ha új eszközt akarunk, akkor hozzuk létre, és legyen neki saját költségvetési sora, legyünk ezzel tisztességesek és őszinték ezzel szeretnének, így szeretnének az emberek is világosságot teremteni. Hogyha egy kölcsövetési sorból egy jogi eszközre szeretnénk költségvetési forrásokat elkülöníteni, akkor miért ne adjunk neki egy saját sort, és akkor minden világos lenne. A kérdések nagyon is jogosak, és mindannyiunknak tisztában kéne lenni azzal, hogy amit javasoltunk, ez egy rövid távú reagálás, egy hosszabb távú kérelemre, amit a, bizony, a tanács nyújtott be. A négyes fejezetben vannak eszközök, ebből az egyik az ICSP, stabilitási és békeerősegítését szolgáló eszköz. Azt gondoltuk, hogy jobb lenne ezt egy kicsit kiterjeszteni, aminek egyébként megvan a saját költségvetési sora, a saját szabályai és előírásai. És hogyha ebben a költségvetési sorba pénzt csoportosítunk át, az gyakorlatilag ugyanolyan, mint hogyha új költségvetési sort hoznánk létre, mert ennek nagyon világos a mandátuma. És van saját költségvetési sora, amiben pontos lebontás van arra vonatkozóak, hogy milyen, milyen célra mennyit költhet. Igazából pont ezt csináljuk egy meglévő eszközt használunk, ami megfelel ennek a célnak. Különböző forrásokból pénzt veszünk ki, azért veszünk ki különböző forrásokból forrásokat, mert felismerjük, hogy nem csak a fejlesztésről és nem csak a közös külső biztonságpolitikáról van itt szó nem zárom ki, hogy egy szélesebb körű biztonsági eszközre vonatkozó sort fog javasolni az Európai Bizottság. Ez a politikai vitának az eredménye lesz majd egy ponton. De hát látjuk, hogy a nemzetközi felelősség és a biztonság területén meg akarja erősíteni az Európai Unió a szerepét. Ez a következő MFF-re vonatkozó javaslat lesz. A jelenlegi javaslaton belül azonban egy relatíve korlátozott megoldást, egy meglévő eszköz kiterjesztését választottuk. Ezzel már nagyon sok mindent meg tudunk oldani, csak olyasmit nem tudunk megoldani, hogy mit kezdünk ezzel az egésszel, hogyha katonai szereplők felé akarunk pénzeket elkülöníteni. Erre viszont már tényleg a katonáskodásra való pénzek szempontjából tényleg szükség lenne egy új sorra, egy új költségvetési sorra és egy új eszközre. Természetesen a következő MFF-re vonatkozólag lesz erről még sok vita. Még a Verenel úr pontjára hadd térjek ki, amit az imént elfelejtettem. Az ICSP nagyon átlátható. A fellépéseket, amiket finanszírozunk, nagyon szorosan nyomon követjük. Ezt önök is tudják majd értékelni, és módosítókat tudnak benyújt, benyújtani erre vonatkozólag egy negyedéves jelentés nyomán. Köszönöm szépen, úr kap szót. Köszönöm szépen. Well, of course. Uh... Persze. Legyen egy külön költségvetési sor, KKBP kapcsán, amit most itt katonai célokra föl lehet használni ennek a szabályi természetesen megvannak. A finanszírozás része lehet a DAC szabályok alapján megvalósított instrumentum, de a DCI-ből nem szabad átcsoportosítani forrás szerintem erre a költségvetési sorra. Ez jó megoldás lehetne. Egy másik lehetőség, hogyha a KKBP-ben létesítünk egy költségvetési sort, és emellett a finanszírozás mellett felhasználnánk DCI forrásokat is. Persze gyakorlati okok miatt nekem észszerűbbnek tűnik, hogy legyen egy olyan instrumentum, amibe jöhetne pénz mind a két forrásból, az OECD felé lenne egy dakkal összhangban lévő rész, és még akkor is, hogyha mondjuk 25 százalékt elveszünk a DCI-ből, a DAC szabályok szerinti rész lehetne ennél nagyobb. Itt, ott növelhetnénk a DAC típusú e, katonai célú együttműködési pénzeket. Hát nem tudom végül is. Ki tudja ezt? Elfogadtam azt az alap gondolatot a bizottsági javaslatban, ami a dolog lényege. Remélem, hogy a szakbizottsági vélemény majd gazdagodik a módosítókkal. Ami engem aggaszt, hogy az AFET-ben az bizottság eredeti javaslatának az alapgondolatát akarják radikálisan megváltoztatni rendkívüli körülmények között nagyon korlátozott lehetőség lenne arra, hogy fejlesztési pénzeket katonai célokra fordítsanak. A bizottsági javaslatának ez az alapgondolata szerintünk korrekt, és ezt eh, kellene támogatnunk. És ez kiegészülhet még a eh, fejlesztési finanszírozás kapcsán általunk védett érvekkel hangsúlyozásával. Igen, én pontosan ezért lettem ideges, hogy nem mi lettünk az illetékes bizottság, hanem az a FET, és azonnal megváltoztatják a fejlesztési célú finanszírozást. De hát hosszú vitákat folytatunk, és nem jutottunk eredményre. Majd az AFET szakbizottságban is elmondják a frakciók a véleményüket, és a bizottság majd segíthet ott nekünk. Ezt biztos meg fogja tenni. Köszönöm szépen! Módosítók benyújtásának határideje május 5-e péntek déli 12 óra. Köszönöm szépen mindenkinek. Tehát emlékeztetőre a 15. napi rendi pontot elhalasztottuk, úgyhogy most felfüggesztem az ülést három óráig. Köszönöm.